So. Right, good afternoon. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, kedves kollégáim! Üdvözlök mindenkit az AFET ülésén. Negyed, négy van, 15 perces késésben vagyunk. Az egyes napirendi pontra térünk rá, a mai napirend elfogadása hagy jelentsen be, hogy a hatos napirendi pont a következő pénzügyi kerettervről a ötös pont előtt kerül megvitatása, Szíria témája előtt, hogyha nincs további ellenvetés, akkor a módosított napirendet elfogadjuk, ezzel rátérünk. A kettes napirendi pontra elnöki bejelentések, e, ilyesmi egyelőre nincsen, önök részéről jó, nincs semmi, akkor a hármas napirendi pont az legutóbbi ülések jegyzőkönyvének elfogadása, szeptember 14-i ülésünk jegyzőkönyvvel kapcsolatban nincs megjegyzés, ezért elfogadtuk az ötös napirend eszmecsere a szírei helyzetről. Andrew. Ugye október 30-31-én az AFET szede Washingtonba, illetve Norfolkba látogatott az, illetve az ENSZ főtitkárságra e, is missziót küldtünk. E, ott a, a két e, látogatás közül a másikban a SZEDE is elkísért bennünket. A téma az Egyesült Államokban a klímaváltozástól migráción keresztül számos témát fedett le. Találkoztunk az ENSZ-ben Gutnyeres úrral, illetve Miroslav Lajcsák úrral, az ENSZ titkárával, illetve az Egyesült eh, eh, Nemzetek Szervezetének fejlesztési programnak vezetővel is találkoztunk, és így tovább. Kifejeztük eh, azt a szándékunkat, hogy mindenképpen támogatni szeretnénk az erősebb ENSZ-t, Eh, annak reformját, eh, eh, illetve hangsúlyoztuk, hogy milyen szerepe az Egyesült Államoknak is, illetve az ENSZ-nek az egyetemes emberértek fenntartásában, megőrzésében. A főtitkárság új elnökét, Miroslav Lajcsak urát meghívtuk, hogy jelenjen meg a 2018 első fél évében az Afreszak Bizottságban a e, <clears throat> Norfolkban meg e, látogattuk a NATO strukturális reformjáért felelős parancsnokság Gott, ahol számos kérdése foglalkoztunk a hibrid fenyegetésektől kezdve az Egyesült Államok Norfolki hadikikötőjét is meglátogattuk. A kongresszussal folytatott tárgyalásaink eh, fő témája Irán volt természetesen, de az EU-USA eh, kapcsolatokkal is tárgyaltunk, találkoztunk a Pentagonban a nemzetbiztonságiakkal, illetve úgy gondoljuk, hogy eh, a nyugat-balkáni térség jelenlegi helyzetét is megvitattuk. Ez volna az elnök beszámolója. Most pedig megadnám a szót a részvevőknek, az első felszólaló a szakbizottság e, elnöke Pancéri úr. Köszönöm. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek abban önnel, hogy azon látogatás tekintetében legalábbis, amely az Emberi Jogi Albizottságot érintette, nagyon fontos és érdekes találkozókat folytattunk le, és nagyon jó volt az együttműködés közöttünk. Ez lehetővé tette, hogy több kérdés többek között a migráció vagy az emberi jogok kérdéséről szóló eszmecserét elmélyítsük. Ahogyan mondtam, a találkozók közül sok többek között az ENSZ reformjára koncentrált, többek között a belső újra szervezésére, átszervezésére, hiszen az a cél, hogy még expanzívabb és még felismerhetőbb politikát folytasson az ENSZ, hiszen az ENSZ hitelességi válságban küzd a nemzetközi szintéren. Nagyon fontos találkozót tartottunk az emberi jogi főbiztos hivatalával. Nagyon fontos volt, hogy megismerjük a munkájukat, és elmélyítsük az eszmecserénket, mely a három pillérből ered. A három pillérből, amelyek az ENSZ működés biztosítják, az egyik a békét szolgáló és a, fejleszté, a békét, a fejlesztést és az emberi jogokat szolgáló szakpolitikák, ez a három. Amikor pedig a finanszírozásról volt szó, tehát hogy a harmadik pillér finanszírozása mennyi, a válasz az volt 3 századék. Hát azt mondhatjuk, hogy ez nem is egy pillér, ez egy pillérke. Ez egy kicsi-kicsi-kicsi eh, kicsi pillér, eh, nem lehetünk erre büszkék. Úgy gondolom, hogy a mi részünkről és az ő részükről is világosá vált, hogy fontos elgondolkozni azon, hogyan lehet ezt a csekény részarányt csökken növelni, és hogyan lehet az Emberi Jogi Albiztos, Albizottság és az ENSZ Emberi Jogi Szakbizottságának, fő, főbiztosságának munkáját elmélyíteni. Úgy gondolom, hogy az éves jegyzőkönyv kérdését, amely a munkánkat összegzi, fontos tekinteni, ez egy nagyon fontos elem az együttműködésünknek, hiszen az emberi jogi területen a világon való együttműködésünknek ez adja keretét. Ezzel járulunk hozzá tehát az ENSZ működéséhez az Európai Unió részéről. Az AFET és a DROA szakbizottságok tekintetében elmondhatom, hogy nagyon hasznos volt tehát ez a látogatás. Köszönöm, elnök úr! Grazie. Köszönöm. Akkor a frakciók részéről először is Mihály Gáler úr. De talán térünk először New Yorkra, és aztán Washingtonra, jobb lenne így? Kis elnézést, mondja az elnök, ki szeretne New Yorkra kapcsolatban felszólalni? Yeah, very brief. I think it was a very úgy gondolom, hogy ez egy nagyon konstruktív építőjelegi ülés volt, különösen nagy benyomást gyakorolt rám az a vita, amelyet Jeffrey Feltmannel folytattunk, aki a politikai ügyek államtitkára szinte minden olyan ügyel foglalkoztunk, amelyel itt a parlamentben is foglalkozunk az AFED-ben, Ukrajnától kezdve Szírián keresztül Líbiánig, meglepetéssel hallottam, anélkül, hogy idéznék tőle szó szerint, csak összefoglalva, amit mondott, hogy optimistább nálunk a Libia eh, tekintetében, a libiai helyzet tekintetében. A Balkán tárgyában Bosznia-Hercegovina számára a legnagyobb problémáját jelenti a térségnek, és ezt mi is így látjuk. Nagyon sok mindent kell tenni eh, Ukrajnában, különösen a legutóbbi fejlemények figyelembe vételével ugye az orosz javaslatok eh, ugye a békefenntartók jelenlétével kapcsolatosan ez nem, nem derült még egyikre ki, hogy ez meg fog történni, vagy nem. Ami Jement illeti, Én is érdekesnek találom azt, amit ő mondott, nevezetesen, hogy a szaudiak eh, eh, szívesen befejeznék ott a háborút, mi nem látjuk azt, hogy erre sor kerülne, de úgy tűnik, hogy neki jobb, eh, kedvezőbb hírek állnak rendelkezésre, mint nekünk. Ezzel nagyjából össze is foglaltam azt, amit én kifejezetten érdekesnek találtam az egész tárgyalás során, különösen a főtitkára folytatott egyeztetés során ön is rámutatott arra, hogy a főtitkár az Európai Uniót tekinti a legfontosabb tényezőnek ebben a részekre bomlott, feltöredezett, fragmentálódott világban, és ezt tulajdonképpen jó volt hallani. A New York also your line? Akkor ugyancsak... Jó lejnen, köszönöm szépen, elnök úr ott folytathatom, ahol Eugen Freund befejezte. A New Yorki találkozók során láthattuk, hogy milyen fontos szerepet játszik az Európai Unió zen számára. Az új bizonytalanságok korában az USA adminisztrációval, valamint annak fényében, hogy esetleg az USA kiszáll, vagy csökkenti finanszírozását, az ENSZ-nek támogatásra van szüksége. Nagyon hálások azért, hogy az Európai Unió ennek a támogatásnak az egyik pillérét adja. Több megbeszélés sorra megállapítottuk, hogy Kína az ENSZ-ben is eh, megerősödik, erősebben lép fel, a, például a békemissziók során erősebb szerepet vállal, ezt üdvözölnünk kell, ezt a tényt. Az ENSZ-nek nem csak támogatásra van szüksége, hanem reformokra is van szükségem, meghökkentett, hogy a három reformért felelős személlyel való beszélgetés során a, arról számoltak be, hogy mindenki mindenkivel szellem bizal, szemben bizalmatlan. Az egyik a másikkal szemben, az alsó szinte, felső szinten szemben, a külvilág az enszel szemben, az enszel a külvilággal szemben. Tehát a belső problémákkal küzdik az ENSZ, melyeket az ENSZ főtitkára reform javaslataival meg akar oldani. Sok sikert kívánhatunk csak neki. A közgyűlésnek is támogatnia kell ezt persze, hogy a változás ellenzői és a reformerek közötti áthatatlan szakadékot meghaladják mert ilyen mai formában az ENSZ 5-10 évig nem folytathatja munkáját, eh, fellépése, hatékonysága csökken. Nem tudja konfliktusokat megoldani, az új programokat nem tudja elindítani. Achim, Steiner, az UNDP elnök igazgatója, az környezetvédelmi ügynökségből ismerem őt már, egy fiatal, dinamikus ember, tehát nagy hatással volt rám a vele való találkozó, megmutatta, hogy kevés eszközzel is hogyan lehet hatékony fejlesztési munkát folytatni Afrikában és a világ más területein. Van itt egy szempont, amelyet ki kell emelni. Az ENSZ nem tud mindent megtenni, sőt egyre kevesebbet tud megtenni, és a regionális szereplőknek egyre nagyobb szerepet kell vállalniuk, például a Szaháli zónában, vagy a Fekete-Afrikai zónában, itt konkrétan az EU-t és az Afrikai Uniót említették is a párbeszédben. Még említeni szeretném, hogy 2018 Európa éve lesz az ENSZ-ben. Öt ország, tagállamunk lesz a biztonsági tanácsban. A főtitkár, a eh, közgyűlés eh, főtitkárat is mi delegáljuk, illetve a közgyűlés elnökét és a főtitkárat is. Tehát lássuk meg, hogy hogy lehet ebből valóban az Európai Unió sikeres évét le, lebonyolítani ebben az évben. Köszönöm. Lenne egy New York kapcsolatban további megjegyzés bárki részéről. Helmut Schulz, New York kapcsolatban magadom a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kollégák rövid összefoglalását. Azt hiszem, hogy helyes, hogy nyomon követtük az ENSZ munkáját, de sajnos a GUNGL-nek nem volt lehetősége, hogy részt vegyen a delegációs útban, éppen ezért két eh, kérdést szeretnék feltenni, melyre választ várok a vita, a beszélgetés során. A reform szükségességéről beszéltek. Azt hiszem, hogy mindenki tisztában van velem, hogyha a nemzetközi jogi fellépés, jogi keretét eh, nem változtatjuk meg, akkor az ENSZ nem lesz cselekvőképes. Kérdésem pedig éppen innen ered, tudom, hogy egy-két kollega éppen ezen gondolkozik, hogyan lehet tehát a tagállamokban, a tagállami parlamentekben jobban leképezni az ENSZ-ben zajló munkát, a civil társadalom keretén belül is, a mi szerepvállalásunkkal is akár annak érdekében, hogy az ENSZ reformját előbbre vigyük. Nehogy az történjen, hogy minden évben ugyanarról tájékoztatnak, és mégse jutunk egy lépét sem előre. A második kérdésem. Az Európai Unió a küzdködik a menekült válsággal, mennyiben játszott a szerepet az eszmecserék során New Yorkban? Van-e további kérdése a New Yorki találkozókkal kapcsolatban bárkinek is? Hogyha nincs, akkor ezt a napi rendi pontot lezárom. Az első kérdésre azt mondhatom, hogy André Kovácsov sajnos nincs itt, az előadónk. André Kovácsov az előadónk, és az árnyék jelentős tevőkkel fogalmazta meg az ENSZ reformjára vonatkozó parlamenti javaslatokat. A migrációs politikára azt mondhatom, hogy voltak éppen minden, vagy majd minden párbeszédben központi szerepet játszott, meglepő lenne, hogyha ez nem így lett volna, különösen persze az Ahim Steinerrel való találkozó során. A demokratizációval kapcsolatban kéri a kollega Jürleinen a szót? Igen, az UNSZ, az ENSZ maga magával van elfoglalva. A reform az ensz belül eh, köldöknéző, vagy hát befele eh, révedő formában zajlik. Ez egy indoor, egy zárt ajtókon belüli reform. Helmut Scholz arról beszélt, hogy eh, talán új dinamikát lehetne adni ennek a reformnak kívülről. Én magam is megállapíthattam, hogy kemény munka lesz ez, az unnát, az enszet megreformálni. De úgy gondolom ugyanakkor, hogy a világnyilvánosság, a civil társadalmak és persze a parlamentek igenis nagyobb figyelmet kell, hogy fordítsanak az ENSZ-ben zajló eseményekre. Bármilyen nehéz is az ENSZ működése. Nem kívánhatunk egy új ensz vagy egy kiegészítő ensz -et. Hát ez az ENSZ, ez az Egyesült Nemzetek Szervezete, ez van, ezzel kell dolgozni. És például mi az AFET szakbizottságként, de más parlamenti szakbizottságok is nagyon aktívak vagyunk az ENSZ reformja területén. Ahim Steiner azt mondta, közeleg a 75 éves jubileum négy év múlva ünnepli az ENSZ fennállásának 75 születésnapját, és Antonio Gutierrez pozíció tényleg ettől függ, ettől folytatható, vagy sem, hogy sikerül a reformat folytatnia. Bevezetőmben arról is beszéltem, hogy azt tervezzük, hogy a 72. közgyűlés elnökét meghívjuk a 2018-i AFET ülésre, az évvégi AFET ülésre vele. még cserélünk majd a kérdésekben, és hangsúlyozni szeretném, amit Jó Leinen mondott. Az Európai Unió csodálatos window of opportunity-vel rendelkezik, hiszem a közgyűlés elnökét eh, mi adjuk, és a 15 eh, biztonsági tanácsi tagból 5-öt ennyi európai e, jelenlét már nagyon régen volt az ENSZ döntéshozó testületében, és Antonio Gutierrez bennünket az egyik legfontosabb um, szövetségésének tekint. Még csak a menekültügyi problémáról. Természetesen folyamatosan, voltak ma, majdnem minden találkozónk során beszéltünk erről, ez a legjobban a közgyűlés jelenlegi elnökével való eszmecserében domborodott ki, aki azt mondta, hogy azon mérnek majd bennünket, hogy sikerül-e majd ezt a problémát. Azt hiszem nem azt az ígét használta, hogy megoldani, hanem azt, hogy kezelni. És ez egy igen nagy különbség, kezelnünk sikerül-e vagy sem. Voltak éppen, tehát itt is egy problémával próbálunk megbírkózni, amely minnyájunkat nagyon keményen érint. Arról is beszélt, failure is not an option. Nem merülhet fel, hogy ne mondjunk, hogy csődöt mondjunk. És azt hiszem, ez világos, minnyáján így gondolkozunk. Köszönöm, akkor rátérjünk a washingtoni beszámolóra, Gáler úr. Ja, Köszönöm szépen. Visszatekintésképpen azt mondhatom, hogy a főnökkel nem találkoztunk. Ennek ellenére nagyon sikeres, konstruktív találkozó volt ez, mégpedig olyan értelemben, hogy a legtöbb kérdés során sikerült kidomborítanunk, megtalálnunk a közös pontokat. A kongresszus két házával, a State Department, a Pentagon és a National Security Council-lal szemben állva az iráni kérdésben mindketten elmondtuk, hogy azt várjuk, hogy az USA az atommegállapodáshoz tartsa magát, az Iránnal kötött atommegállapodáshoz, és persze a többi kérdés, amely ez nem, amelyre ez a megállapodás nem terjed ki, például a régiós hatása Iránnak vagy Irán jemeni fellépése, vagy az emberi jogok kérdéseket továbbra is párbeszédben, de vitatkozva kell napirenden tartanunk. Nem szabad ezek kérdésekről lemondanunk. Az volt a benyomásom, hogy a republikánusokkal, akikkel találkoztunk, ők sem eleme, ellenezték száz százalékban ezt a megállapodást, de azt mondták, hogy ez egy rossz megállapodás volt, de az volt a benyomásom, hogy mégiscsak megérteni látszottak, hogy jobb ezt a megállapodást fenntartani, mint hogy ebből kihátrálni. Azt is pozitívnak és üdvözlendőnek tartottam, hogy mindenhol arról beszéltek, hogyha az EU a biztonság és a védelem területén valamit tesz, akkor ezt nem ellenezzük, mi több inkább támogatjuk, mondták az ENSZ-ben lévő beszélgető partnereink, ezt is mindenképpen pozitív eredménynek kell tekintenünk. És ez is világosra tettem, hogy a NATO európai pillérének megerősítése is segíthet az együttműködés elmélyítésében. Észak-Korea kapcsán az volt a benyomásom, hogy az USA természetesen a diplomáciai megoldást keresi, erre fókuszál. És mindig azt mondták, hogy az elnök, amikor kemény kijelentéseket tesz, azért teszi, mert Kim Jong-un ezt érti meg, ezt a kemény beszédet, a diplomatikus beszédet nem érti meg. A Pentagonban való találkozónk során elmondták azt, we are the last ones who want war, mi, mi vagyunk az utolsók, akik háborút akarnának. Azt hiszem, hogy ez nagyon konstruktív hozzáállásnak tekinthető, tehát valóban a diplomáciának adják a prioritást. Hát ennyit erről a három fő témáról, amelyről szó volt. Köszönöm. Köszönöm. Knut Fleckenstein. Elnök úr, nem akarok mindent megismételni, amit Michael Gáler imént mondott, ezzel egyetértünk. A problémák széles skáláját vetettük föl, többek között a State Departmentben, Törökország, az öböl régiója, a terrorizmus elleni harc, hogy csak néhányat mondjak. Jó eszmecsere volt ez. Amerikai partnereink, főleg a külügyminiszteri partnerek kitűnő elő is készítették a találkozókat, másodszorban Irán kapcsán. Az amerikaiak az, IC, az ECR-től GUE-ig nagy ö, szórás a mi sorainkban, de az amerikaiak azonban egyhangon szólaltak fel Irán kapcsán, válvetve megosztották a véleményüket, nem tagadva, hogy vannak még kérdések, amelyeket meg kell oltani, de egyhangon azt hangsúlyozták a beszélgető partnereink, hogy nem szabad kockára tenni az Iránnal kötött megállapodást. Egy picit bizonytalan vagyok mondjuk a republikánusok kapcsán, akik azt mondják, hogy a megközelítésnek három, hogy három válasz van három megközelítés érvényesül. Egyrészt, hogy az elnök nem akarja kiírálni megoldást, de ezért nem tudjuk, hogy mit gondoljunk a végezetül. Összességében azért mégis az általunk képviselt megközelítést képviselték a legtöbben, vagy Volt, aki harmadik sorban azon reményének adott hangot, hogy egy kiegészítő jegyzőkönyvvel a megállapodást javítani lehet. Azonban, és ez a fontos, senki nem volt a kérdője, kérdőre, hogy Irán a lejegyzett feladatait, a szerződésben szereplő feladatait száz százalékban teljesíti. Végezetül pedig önnek, McAllister kollega és a titkárságnak is meg szeretném köszönni a kitűnő előkészítést, különösen persze a titkárságnak rengeteg munkát fektettem ebbe bele, és ez nagyon jól sikerült. Végezetül nagyon óvatosan egy témát szeretnék felvetni, a kibővített elnökség foglalkozhatna ezzel a kérdéssel. Mégpedig sokan utaznak az USA-ba, és ez így jól is van. Sok és jó kapcsolatra van szükségünk, de megoldást, lehetőséget kell találni arra, hogy hogyan lehet jobban egyeztetni, és hogyan lehet koordinálni mindezt. Utazásunk jó volt, hasznos volt, de még jobb lett volna, hogyha sikerült volna az egyedi utazókkal, parlamenti képviselő utazókkal egyeztetni, és nem akarok persze eh, nem akarom felzaklatni magamat, eh, de a kibővített elnökség témája, témáiba fölvenném ezt. Köszönöm. Knut Fleckenstein a következő kibővített elnökségen eszmét cserélünk a kérdésről. Kérje meg más a szót. Úgy tűnik, hogy nem. Akkor tájékoztatni szeretném a bizottságot, hogy tegnap lehetőségem nyílt arra, hogy Federica Mogherini-val telefonáljak. Tájékoztattam washingtoni tapasztalataimról, ő e héten Washingtonban jár, és többek között Iránról Mike Pence-el cserél eszmét, és világosra tettem számára, hogy az a benyomásom, hogy az amerikaiak mégiscsak javarészt pozitívak, pozitívan álltak a mi megközelítésünkhöz, és nagy hatása volt rájuk, hogy az ECR-től a GUE-ig zárt sorokban képviseljük az álláspontunkat itt. Arról is beszéltünk, hogy sok szakpolitikai kérdést ugyanolyan kritikusan látunk, mint az amerikaiak, például a öböl menti együttműködési tanácsról hasonlóan gondolkozunk, és így a főképviselő asszonynak jó előkészítő munkát kívántam. Eugen Freund nem akarom azt a benyomást hátrahagyni, hogy ne lennénk elégedettek a New Yorki úttal. De mint hogy elhangzott, ami elhangzott, még egyszer el szeretném mondani, hogy mi is nagyon elégedettek voltunk az utazás előkészítésével, végrehajtásával és a delegáció vezető munkájával is. Köszönjük szépen a kedves elismerő szavakat, és természetesen a titkárságú út elsősorban az köszönet, én is minden résztvevő és a magam nevében is köszönhetem a titkárság kitűnő munkáját. Ha nincsen további felvetés, akkor most a hatodik napi rendi pontra térünk rá, amely most az ötödik napi rendi ponttá vált, mert cseréltünk. Kedves kollégák, most pedig az AFET um, véleménytervezetéről lesz szó, 2020 utáni többéves pénzügyi keretről kialakított a parlamenti álláspont előkészítéséről. A szakbizottság itt határozza meg a pénzügyi támogatások és az EU külügyi politikáit szolgáló támogatásokról szóló véleményét, többek között a kibővített szomszédságpolitika tekintetében, és megadom Páncéri úrnak, az előadónknak az ott. Tessék, Páncéri úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezzel a véleménytervezettel a külügyi bizottság a Költségvetési Szakbizottságnak készít véleményt a 2020 utáni többéves pénzügyi keret tekintetében. Nagy a bizonytalanság a korunkban, és hatalmas kihívások tornyosulnak az Európai Unió előtt. Éppen ezért azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a római nyilatkozat gondolata testet is ölt a 2020 utáni időszakban, miszerint a nagy dolgokban nagy, a kis dolgokban kicsi megközelítést kell alkalmazni. Három alapvető kérdést szeretnék kiemelni. Egyrészt jelentősen meg kell növelni a külügyi szakpolitikákat támogató alapok, alapok finanszírozását, hiszen a külpolitika az Európai Unió egy működésének egyik alappolitikája lesz. Az emberi jogok támogatása, a fejlesztés, a jogállamiság támogatása, valamint a biztonsági veszélyek és a terrorizmus veszélyei elhárítása, valamint a természeti katasztrófák olyan kihívásokat jelentenek, amelyekre válaszokat kell adni. Másodszorban emlékeztetek arra, hogy a fokozott rugalmasságra van szükség, amely lehetővé teszi a kiegészítő források igénybevételét az előre nem látott helyzetekre való reagálás érdekében, és hangsúlyozom, hogy a hosszú távú politikai célkitűzések rovására alkalmazzuk ezeket jelenleg. A több éves pénzügyi keretben szereplő rugalmassági mechanizmusokat meg kell erősíteni. Az alapok például a Afrikával való együttműködés forrásait nem szabad más mechanizmus kárára végrehajtani és figyelembe kell venni ezen célokat a parlament költség, a költségvetésben. Nagyon fontos, hogy a szöveget további módosítókkal lehet még, még gazdagítani. November 23-áig déli 11 óráig várom a módosító indítványokat a kollégáktól. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük, Pancéri úr. Most pedig az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót. Krisztián Preda felhívott ma reggel, és megkért, hogy olvassam fel a mondandóját, hát ezt örömmel megteszem. Krisztián Preda azt írja. Először is sajnálatomnak adok hangot, hogy nem tudok jelen lenni a következő pénzügyi keret vitáján. Nagyon fontos és aktuális téma ez, ahol hangoztatni kell a parlament véleményét. A jelenlegi MFF megmutatta a korlátait a jelenlegi időszakban, különös a külpolitikák területén. A különböző krízisek fényében világos, hogy nem elegendő forrást alokáltak ezekre a célokra a 2014-2020-as időszakban, és a jelenlegi flexibilitási mechanizmusok paradox módon nem voltak kellőképpen eh, flexibilisek. Ezek a fő üzenetek, és örülök annak, hogy Antória Pancéri az előadónk ugyanígy gondolkozik nem tudunk um, a szomszédságunkban lévő krízisek megoldásához hozzájárulni úgy, hogy nem rendelkezünk megfelelő pénzforrásokkal. A külügyi térséghez egyre inkább hozzátartozik a közös védelmi politika is, és ez egy eh, hozzáadott értéket ad az EU szinten, de persze finanszírozásra van szükség. Az állampolgárok biztonságot növeli a külső biztonsági fellépés, de itt fontos a források egységesítése. Az EU költségvetésének módosításáról szóló vita során ki kell hangsúlyozni, hogy ez egy hozzáadott európai értékkel jár, és fontos a négyes fejezet jelentő költségvetésének jelentes növelése. Fontos persze a rugalmasság és a tervezhetőség összehasonlít összeegyeztetése, hiszen 7 év alatt sok váratlan esemény történik. A menekült válság nagyon nagy kihívást jelentette, és nem rendelkeztünk egy igazi, eh, konzisztens krízis tartalékkal. Végezetül pedig hangsúlyoznunk kell, hogy meg kell erősíteni az Európai Unió költségvetésének egységét a módosítók, amelyeket benyújtok, elsősorban három üzenetet fognak kihangsúlyozni, e három üzenetet fogalmazzák meg, és biztos vagyok benne, hogy az előadóval kitűnő együttműködésre számolhatok, és így a szakbizottságunk egyértelmű és világos üzenetet fogalmazhat meg a következő tárgyalásokra. Krisztián Preda. Köszönöm. Lőzink asszony a GUE NGL nevében. Köszönöm szépen, rövidre foghatom magamat. Mint tudják, sok alapvető véleménykülönbség van közöttünk a közös kül- és biztonságpolitika orientációja, irányultsága tekintetében, és a feladatokat elsősorban is a civil területen többek között a humanitárius segély, a szegénység elleni fellépés területén szeretnénk körvonalazni. Egy civil külpolitikát szeretnénk látni, és azt a veszélyt látjuk, hogy az új kutatási, védelmi kutatási projektekkel az EU egyre inkább eltávolodik a civil külpolitikától. Pancéri úr joggal sorolta fel a támogatandó szakpolitikai területeket. Emberi jogok, éghajlatváltozás, fejlesztési politika, hogy csak néhányat említsek. De amikor az európai szomszédság politikáról beszél, a renewed, megújított jelzőt használja. Márpedig ez nem felel meg a német Richtung új orientációt nyerő jelzőnek. Tehát mi sokkal inkább arra gondoljuk, hogy nem megújítani kell, hanem új irányultságot, új orientációt kell adni az európai szomszédság politikának, hiszen a fegyveres konfliktusok, az alacsony fejlődési szint és sok más probléma is az európai szomszédság politika nem megfelelő orientációja miatt nem kerül megfelelő kezelésre. Ezekkel a szakpolitikákkal pedig az a célunk, hogy stabilizáljuk a környezetünket, és megakadályozzuk, hogy tovább militarizálódjanak. A vélemény negyedik pontját támogatni tudjuk, még akkor is, hogyha úgy gondoljuk, hogy a vagyonkezelői alapok kapcsán sok minden bírálható, és el is utasítjuk ezeket az alapokat, de a több parlamenti pont ellenőrzésről szóló kijelentéseket mindenképpen támogatni tudjuk. Köszönjük, Lőzink asszony! EFDD Castaldo képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm Pancéri kollégának a kitűnő munkát, amelyet a tervezet előkészítésében folytatott. Nagyra értékeljük azt, hogy holisztikus megközelítést alkalmazunk, hosszú távra tekintsünk ki, különösen akkor, amikor a rugalmassági mechanizmusokról, vagy a források előrelátható eseményekben való mobilizációjáról beszélünk. Ez a rugalmasság nem mehet eh, ugyanakkor a hosszú távú célok megvalósításának rovására, ahogy egyébként erről az előadó is beszél. Támogatjuk a többéves pénzügyi terv eh, forrásainak megerősítését a külpolitika területén, hiszen csak így tudunk fellépni hatékonyan a kihívások kezelése tekintetében és a szomszédságpolitikában. Valamint a fejlesztési támogatás és az emberi jogok támogatása tekintetében. A meglévő vagyonkezelői alapok kapcsán különösen az EU Facility eh, eh, for the Refugees in Turkey, a törökországi menekülteket támogató eszköz tekintetében tovább kell gondolkoznunk, biztosítani kell a teljes ellenőrzést, és így kell fellépnünk. Az ötös pont is nagyon fontos, különösen a stabilitási eszközök végrehajtása, sor az európai szomszédsági támogatási eszközöknek figyelembe kell venni a stabilitás szempontjait. Valamint a előcsatlakozási támogatások kapcsán már hosszú ideje elmondjuk, hogy értetlenül látjuk, hogy Törökország annak fényében, ami az országban zajlik, továbbra is előcsatlakozási támogatásokat kap. Nagyon fontos, hogy az olyan országokat támogassuk inkább, mint Montenegro, akik például nagy lépéseket tesznek a jogrend átvétele és a felkészülése során. Tehát a more for more, less for less elvét kövessük. Köszönöm szépen, mindenképpen termékeny és konszenzuális a munka, amelyet Páncéli kollégával elvégzünk. Köszönöm, Kesztáldó úr. Két további hozzászólunk van a néppárt és az e FTD részéről. Edward Kukán kapja meg a néppártól elsőként a szót. Köszönöm, elnök úr. Röviden szeretnék fogalmazni. Üdvözlendőnek tartom a véleménytervezetet, Páncer úr tollából. Nagyon jó kiindulási alap, hogy gondolom, ez a dokumentum, és hatékony eszköz lesz. Fontos, hogy rögzítsük kezdettől a prioritásainkat a következő több éves pénzügyi keret szempontjából. A forrás növelést is üdvözlendőnek tartom, valamint a rugalmassági mechanizmust szintén a külső eszközök tekintetében a több éves keretben. Világos, hogy az előttünk álló kihívások és ambícióink fényében a külügyi területen forrás bővítését kell küzdenünk. És ezzel kibővített ellenőrzési lehetőségeket is kell biztosítani az Európai Parlament számára. Nem szabad belemennünk abba, hogy a keretet átdolgozzuk politikai célból és szempontokból. Ehelyett a hatásra és a hatékonyságra kellene szakpolitikai célokat követve törekednünk. Az utóbbi idők kihívásainak kell megfelelnünk, legyen szó globális kihívásokról, akár, vagy a szomszédságunkban és a tagjelölt országokban. És mindez a pénzügyi eszközökkel összhangban működhet politikailag érzékeny területekről lévén szó, tehát a csatlakozásra várok és a szomszédsági országok vonatkozásában. Köszönöm. James Carver. Elnök úr, köszönöm. Nyilván nem lesz meglepő, hogyha fenntartásaimnak adok hangot a külügyi témák kapcsán a, az unió szorosabbra fejlesztése szempontjából én csak kritikát tudok megfogalmazni. A népszavazás fényében különösen, és azt gondolom, hogy mivel kilépünk, nyilván ebben nem veszünk majd részt. Ez nehezíti a helyzetet. Egy federatív Európa felé haladunk a jelentés fényében. És ez a nagy elefánt itt a teremben. Nem beszéltünk arról, hogy ugye harmadik legnagyobb befizetőként, hogyha még kiszállunk 2020-ra, akkor itt 12 százalékos költségvetési hatással kell számolni. Csak rövid távú megoldás szerepel a több éves keretben, úgyhogy ideje, hogy aki járatja a száját, az nyúljon a zsebébe. Tehát valóban biztosítani kell a forrásokat az új gyarmatosító megközelítések azt gondolom, hogy ellenőrzésre szorulnak. Köszönöm. Carver. Köszönöm, James Carver. Még egy hozzászóló Schaffhauser úr következik, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok. Néhány észrevételt szeretnék tenni, aláhúzva a hatékonyság fogalmát a fejlesztési támogatások terén. Meg kell állapítanunk, hogy több országban is az uniós fejlesztési politika olyan szerepet töltött be, amelyet más országok, illetve támogatási formák nem tudtak, vagy nem töltenek be. És mindaz, ami ez ebbe, ebbe az irányba mutat, ez különösen a beruházási alap hosszú távon, és mindaz, ami lehetővé teszi a tartós afrikai fejlesztést. Mindez nekem úgy tűnik, hogy jó irányba halad, illetve mutat. Ellenben mind, mindaz a bővítést szolgáló eszközrendszer, amiről nagyon jól tudjuk, hogy európai értelemben ez a jövőbe való előremenekülés eszköze és itt nagyon fontos a hatékonyságot biztosítani, különösen a bővítés terén. Tehát ezt a két különböző nézőpontot szeretném itt megkülönböztetni a hatékonyság szempontjából. Tehát ami a fejlesztést, illetve a kiegészítő jelleget illeti az állami támogatások mellett. És a jelen helyzetben azt kell mondjam, hogy a bővítés, hogy úgy fogalmazzak, nem áll összhangban a realitással. Európa megpróbál előre menekülni, de közben nem tudjuk a politikai hatékonyságot biztosítani. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Van-e további észrevétel, hozzászólás? Szemlátomást nincs, tehát akkor rátérek az időütemezésre november 23-a 11 óra a módosítások előterjesztési határideje az AFED-ben a szavazás 2018. január 23-án következik, illetve februárban szavazunk majd a plenárison erről. Páncéri úrnak adom meg ismét a szót, hogyha hozzá kíván szólni. Most biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk a harmonikus együttműködés módozatait, hogy be tudjuk tartani az említett határidőket. Losing asszony észrevételére szeretnék reagálni. Talán nem sikerült világosan megfogalmaznom a mondandómat. Akkor, amikor arról beszéltem, hogy a megújított keret hogyan működhet. Ez azt is jelentheti, hogy az előző értelemben újul meg, de én arra gondoltam, hogy ezzel meg is változik. Hát ezt szerettem volna főüzenetként megfogalmazni és átadni. Szívesen átfogalmazom ezt a mondandót, hogy Lőzing asszony is megfelelőnek találja. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Van-e további észrevétel? Egyértelműen nincs. Tehát akkor tovább léphetünk a következő napi rendi pontra. Az ötös napi rendi pont következik, ami ezúttal hatosként kerül elénk. És kérem, hogy a meghívott vendégeink, a szakértők foglaljanak helyet itt mellettem. Szeretettel. Köszöntöm őket, őt, a szakértőt, ja, tolmácskészülék használatát ismeri. Nos, akkor rátérünk az ötös napi rendi eh, pontra. Andrew Tabler szakértőnket a Washington Intézet részéről szeretettel köszöntöm körünkben. A közel-kelettel, konkrétan Szíriával foglalkozik az utóbbi jó néhány évben. Múlt héten, ahogyan hallhatta is, az ENSZ központjában jártunk Washingtonban, Többek között Szíriáról is eszmecserét tartottunk Guterres főtitkár úrral, és a szakbizottságunk az utóbbi idők politikai fejleményét is nyomon követi. Október 23-án véget ért a rakai megszállás, a Daesh uralma elő felszabadította a koalíció rakát, ami Szíria, Irak, illetve az egész globális közösség szempontjából egy fontos előrelépés volt. És a Daesh veresége Szíriában annak köszönhető, hogy hatékony volt a koalíció fellépése a terrorizmus ellen, illetve a biztonság növelése érdekében. Segítséget nyújtunk vezető támogatóként humanitárius célból a rászorulóknak, és az idei konferenciánk Szíria jövőjéről, illetve a régió fejlesztéséről azt az eredményt hozta, hogy több mint 9,4 milliárd eurót vállaltunk támogatás formájában. A civil eh, lakosság támogatása raka, illetve a kormányzóság területén eh, a legrászorultabbaknak a helyzetét fogja javítani ez a forrás politikai megállapodást sikerült tető alá hozni Genfben, és Tébler urat azért hívtuk meg, mert nagyon érdekelnek a politikai meglátásai a szíriai helyzetről, illetve hogy mik a béke lehetőségei, mik a lehetséges forgatókönyveket éren. Átadom önnek a szót. Köszönöm szépen a bevezető szavakat, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget a külügyi szakbizottság tagjainak, illetve az amerikai missziónak is szeretnék köszönetet mondani a meghívásért, illetve a háttér támogatásért, amelyet kaptam a részvétel érdekében. Az Egyesült Államok és Európa közös érdekeiről szeretnék szólni a régióban. A mondanom legnagyobb részt Szíriáról szól, de nyilván felvetődik az a kérdés is, hogy a szír helyzet hogyan hat ki a közel-keleti tágabb régiónak a helyzetére, illetve az ottani jelenlétünkre. Az utóbbi évek jó híre, hogy az iszlám állam, illetve ISIS katonai veresége a vártnál gyorsabban következett be. Sajnos viszont a valódi vereség, vagyis hogy a szervezetnek az eltűnése, e, ez valószínűtlennebbé vált, hiszen Szíriában, Irakban és másutt megoldatlan a jelenlétük. Senkit nem lett meg, azt hiszem, ez a hír. Nem annyira a demokrácia hiányáról beszéltünk csak, hanem a társadalom e, nem befogadó, nincs jogállam, és Szíria, valamint számos iraki terület, keleten különösen óriási demográfiai hullámot tapasztalt, illetve indított el. A szektás erőszak cselekmények, különösen szunita részről fokozódó erőszakhoz vezetnek, illetve a szír Assad rezsim is negatívan járul ehhez hozzá. További rossz hír, hogy az ISIS területet veszít, de közben a vákumba benyomul az Irán által támogatott eh, katonai erő, illetve az Assadot támogató eh, erők. McMaster eh, biztonsági főtanácsadó becslése szerint 80%-a az iszlám állam küzdőknek Kelet-Szíriában, ami általában a térképen piros foltként szerepel szír, szírzászlóval ennek a 80%-át az iráni forradalmi gárda finanszírozza, illetve szervezi. És erre felvonják az emberek a szemöldöküket. Mi történik itt? Ez nagyjából szükségszerű folyamat, hiszen az Assad rezsim ereje, illetve az, hogy ki akar hátrálni valahogy ebből a helyzetből a a szír-arab hadseregnek a létrejöttéhez vezetett, és ez egy Irán által vezetett, illetve támogatott haderővel néz szembe, orosz légi támogatással, és ez a mozaikos haderő foglal vissza területeket. Ezek a megállapítások olvashatók a közösségi oldalakon is, de a szélhelyzetet, illetve az erőegyensúlyt így tudjuk megérteni. A lakosság Kelet-Szíriában a nyugat által támogatott demokratikus eh, területek felé igyekszik, illetve az Assad rezsim elől menekül. Az ember másképp gondolta volna, hiszen korábban úgy véltük, hogy a kurd részvétel elfogadhatatlan a kelet-szírek számára, és pont fordítva az arab barát Assad rezsim felé haladnak majd, de eddig épp az ellenkezőjét tapasztaljuk. És ez a kelet-szír rendezésnek a lehetőségét talán javítja az ISIS utáni időszakban. De nem csak az ISISről szól ez a folyamat, különösen nem csak Európa vonatkozásában. Idlib tartományban például illetve a régió egészében is azt tapasztalhatjuk. Diplomáciai csatornákon szerzett információk alapján Törökország is egyre inkább belefolyik ebbe a konfliktusba, bővülő szerepet vállal, és katonai beavatkozás várható tavasszal az ellenzéki erők leverése céljából. Idlib ben és Idlib környéken, különösen az Al-Qaida fiók szervezetei ellen. És délnyugat Szíriában egy deaszkelációs megállapodás jött létre, ez jó hír lenne, viszont Irán továbbra is támogatja a harcokat a térségben, tehát ez valószínűleg nem lesz tartós. És itt Izrael is mélyebben bevonódhat a konfliktusba. Aki követi az eseményeket, nyáróta megfigyelhette, hogy az izraeli nemzetbiztonsági szervezet részéről, illetve az izraeli kormány részéről ők olyan aggályt fogalmaztak meg, hogy a szír konfliktus a határokat is veszélyezteti Irán beavatkozása miatt. A humanitárius helyzet viszont Irán miatt javult az utóbbi időben, ami e, meg jó hír. De eközben félmillióan meghaltak, tehát borzasztó a helyzet. 250 ezer az eltűntek száma, vagy még ennél is több, tehát nézőpont kérdése, de mindenképpen eh, borzasztó a humanitárius helyzet, illetve 4,8 millió menekült, 1 milliót Európában eh, jelent meg, illetve 6 milliónál is több eh, Szírián kívül Assad barát régiókban található, különösen Kelet-Szíriában. A szíriai válság kezelése két politikai malomkő között törlődik. Az egyik a Genfi tárgyalás sorozat, a Genfi folyamat, ami az átmenet biztosítását tűzte ki célul az Assad től való eltávolodást, ezt nem kell azt hiszem részleteznem, a másik pedig az asztanai tárgyalások sorozata. Oroszország, Irán és Törökország Eh, támogatásával, ami néha találkozik a Genfi folyamattal, de alapvetően párhuzamos vele. És mind a kettőnek az a célja, hogy a két fél leüljön a tárgyaló asztalhoz, és valamiféle működőképes politikai rendezés alakuljon ki. A diplomácia, illetve a katonai útvonal is hosszú megoldás felé mutat, és hogyha azt latolgatjuk, hogy várhatóan merre alakul a helyzet, hogyan érhet véget, azt tudjuk mondani, egy analógiát keresve, illetve a korábbi tapasztalataink alapján, hogy ez egy olyan epizód, amely a Vissza a Jövőbe című filmre emlékeztet. Arra gondolok konkrétan, hogy a 90-es évek iraki helyzete úgy nézett ki, hogy Bagdadban ott van a Saddam Hussein eh, rezsim, autonóm Kurdisztán Irak egy részén, és délen, déli Irakban egy síta terület, ami a többséget képviseli az országban. És tulajdonképpen ennek az ismétlődését láthatjuk. Újra ez van kialakulóban. És egy széttöredezett, illetve széteső Szíria ebbe az irányba mutathat, haladhat. Szíria esetében az Assad rezsim sokkal gyengébb katonailag, mint Saddam Hussein eh, katonai ereje valamikor is volt, tehát különösen a vége felé. Saddam alatt viszont a, a zűrzavar csak a 2003-as összeomlás után következett be, Szíriában pedig már most ebbe az irányba tart a helyzet. Nos, az Egyesült Államok szempontjából, és meghallgatom szívesen az önök véleményét. Az amerikai álláspont, hogy Genfben Tillerson úr is ezt fogalmazta meg, hogy az Assad rezsimtől elmutató politikai megoldást kell előtérbe helyezni. Az kell legyen a cél, hogy egy fenntartható rendezést találjunk a háborús helyzetre, politikai egyensúlyt, illetve regionális lehetőségeinket tekintve, hogy a különböző konfliktusban résztvevő felek valódi megoldást találjanak. A stratégia, illetve a vegyi fegyvereknek az időnkénti bevetése az egyáltalán nem a békét szolgálja. Ez még akár növelheti és a terrorveszélyt. És nagyon fontos, hogy legyen hová visszatérniük a menekülteknek. Szerintem ebben a teremben ezt nem is kell külön hangsúlyoznom. Ez pedig azt jelenti, hogy el kell szigetelni az Assad rezsimet. Ez egy központi eleme kell legyen a nyugati politikának. És a közeljövőben az amerikai, illetve az ENSZ erőfeszítéseknek egy irányba kell haladniuk a vegyi fegyverek betiltása irányába. Különösen a, a, az évelei incidens követően, amire eléggé csapásokkal válaszolt az Egyesült Államok. Az Egyesült Államok egy visszafordíthatatlan átmenetet sürget Szíriában. És ennek érdekében stabilizálni kell a térségben a helyzetet, ott, ahol nyugati eszközök, illetve erők vannak, ahol jelen van a koalíció, az ISIL, illetve az ISIS vagy iszlám állam ellen harcol, és ott, ahol aktív lehetőségekkel rendelkezünk. A nyugati országok jelentős szerepet kell, hogy vigyenek a jövőben is ezen a téren. Ami az új építést illeti, ugyanazok a szabályok kell, hogy vonatkozzanak azokra a területekre, ahol nyugati lehetőségek vannak a terepen. Viszont, hogy ez merre alakul majd, nehéz megjósolni. Az Assad rezsém, illetve a támogatói nem rendelkeznek megfelelő erőforrásokkal Szíria újjáépítésére, úgyhogy talán itt lehetőség nyílik majd nemzetközi alap létrehozására, egy újjáépítési alapra. A 2254-es ENSZ biztonsági tanácsi határozat értelmében. De ahhoz, hogy ez beinduljon, ki kell várnunk, hogy hogy alakul a folyamat és hogy hogy tudjuk ezt jó irányba fordítani és megerősíteni. Önöket is kérem, hogy forduljanak a tagállami kormányaikhoz, kérdezzenek rá, hogy Szíria sorsát hogyan látják, mi az, amit el tudunk fogadni, mi az, amit már elfogadhatatlan, illetve mi szolgálja a közös érdekeinket. Köszönöm szépen. Thank you, Andrew Tabler. Köszönöm Tabler úrnak a beszámolót Szíriával kapcsolatban. Van néhány kollégánk, aki szeretne megjegyzést tenni a néppárt részéről. Stetina képviselő kap először is szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Pane Tabler, děkuji vám za vynikající rozklad Köszönöm szépen ezt a helyzet ismertetőt, rendkívül érdekes volt. Nem szólt egy fontos kérdésről viszont. Az elnök úr utalt arra, hogy a rakkai bukása az iszlám állam erőinek, illetve a szír fejlemények a kurd milícia jelenléte és az egyéb fejlemények, kobanei ütközetek. Mindezek nyomán a következő a kérdésem. A kurd milíciának mi a szerepe a rakkai győzelemben, illetve a város visszafoglalásában, komplex nézetben, és a politikai, diplomáciai síkon hogyan értelmezhető a kialakult helyzet? Köszönöm. Thank you. What do you prefer? Shall I collect a few, a round of comments and then you go? That would... Szerintem szedjünk össze néhány kommentet, és utána válaszol. Bostinári úr az SZNT részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Több kérdésem lenne. Valószínűleg eh, igyekszem kettőnél többet nem elmondani. Az első, mennyire lehetséges eh, a béke folyamat, a megbékélés Szíriában mi az, amit eh, úgy tűnik, hogy lehetetlen megoldani, hiszen vannak olyan felek, amelyek különböző támogatókkal, különböző elkötelezettségekkel küzdenek egymás ellen. Van realitása a békének? Másrészt milyen szerepet fog játszani Oroszország Szíriában, tudván azt, hogy a eh, terepen való jelenlétük nem csak Szíria számára, hanem a eh, közlekedett egész számára egy fontos tényező van ennek riasztó következménye azon túlmenően, amit Szíriában fogunk megtapasztalni? Van ennek szélesebb következménye? Ezen kívül meg tudjuk-e előzni a következő kudarcot, a következő bukott állam forgatókönyvet, hiszen szenvedélyesen beszélünk a helyzet tragikus volt arra, de igazából nem nagyon teszünk semmit. Elnök, köszönöm szépen, Bostinár úr. Az ECR frakció képviselőinek adom meg a szót, Vede képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. De mikrofon nélkül mondja a felszólaló. Egy szóval köszönöm szépen, elnök úr. Tabler úr egy ön intézményt képvisel, amelynek munkáját évek óta nyomon kövessük. Én Törökországra szeretnék rákérdezni, hogyan látja Törökország szerepét Szíriában. Azután az Alkaida szerepvállalására is rákérdezek, hiszen arról olvastam, hogy az Alkaida szíriai szárnya és Törökország együttműködnek. Ez elég furcsa volna. Törökország állítólag tényleg az Alkaidához Alkai tartozó milíciát támogatja. Hogyan lehet megakadályozni, hogy Törökország végleg elsüllyedjen a szíriai mocsárban? Azt is hallhattuk, hogy a kurd frontvonalon kompromisszum alakulhatna ki, mégpedig úgy, hogy Damaszkusz a kurdoknak autonómiát adna. Kirkukban például Oroko, Oroszország lehetne a szövetséges? illetve arról beszélt, hogy 150 milliárd euróba kerülne, vagy dollárba kerülne Szíriában az újabb újraépítés. Egy-két nyugati diplomata azt kérdezi, hogyan lehetne ezt kifizetni, honnan lehetne ezt kifizetni. Illetve, hogyha ezt mi fizetnénk, akkor valamilyen módon befolyásolnunk kellene az új helyzetet, de hogyha Irán és Oroszország is befolyás gyakorol, akkor kérdezem, hogy hogyan tudjuk a mi érdekeinket képviselni, Eleve nagyon szkeptikus vagyok a nyugat szerepvállalása tekintetében. Köszönöm szépen, most pedig az zöldek részéről Piller képviselő. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Tébler úrnak a felszólalását, az összefoglalóját, beszélt a vegyi fegyverek használatáról, de mint tudja, nagyon sok emberiség elleni és háborús bűncselekményre került sor az iszlamisták és egyéb csoportok részéről de maga az Assad rezsim is sok mindent elkövetett. Hazámban, Németországban két elkövető is van, akik bíróság elé állíthatóak a egyetemes joghatósági elvek alapján. Ön hogy látja és mit gondol, hogy az elmenti időszakban, vagy azt követően hogyan lehetne ezekkel a háborús bűnökkel legjobban ö, ö, foglalkozni. Elnök, köszönöm szépen, Castaldo úr és Schaffhauser képviselők következnek. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a vendégünknek is az összefoglalóját. Lenne néhány kérdésem, Tabler úr. Olvastam a cikkét szeptember 22-én az Eight Gates blogon és és uh, ugye az iszlám állammal és Iránnal kapcsolatos USA uh, uh, állásponttal kapcsolatban írt sok mindenről, ugyanakkor az orosz megítéléssel kapcsolatban is megzéseket tette az Assad-Irán Oroszország háromszögben. Úgy gondolom, hogy Oroszország e, a terület 70%-át e, visszafogó erőket támogatja. Mit az, e, mire számít ön most az USA részéről stratégia és diplomácia szempontjából, és hogy fognak kinézni a következő lépések az önök önmegrövítése szerint. Másrészt meglepő módon lemondott Hariri miniszterelnök Libanonban, és Szaudarában is igen érdekes események folynak, mint tudjuk. Érdekelne ezzel kapcsolatban a visszajelzése. Köszönöm. Gasztáda úr, mondja az elnök, köszönöm. Schaffhauser képviselő. Merci beaucoup. Différentes réflexions Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném a válaszát hallani több megjegyzéssel kapcsolatban. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének szerepe kapcsán is. Itt ugye előfordulhat, hogy a destabilizáció bennünket, a nyugatot is meggyöngít, az iraki, libanoni, szírei beavatkozások kapcsán is mondom ezt. Ha, bekapcs, ha beavatkozunk, ha megpróbálunk annak ellenére beavatkozni, mert mondjuk mm, emberi jogok sérülnek, mindenképpen hatalmi harcokra kerül itt sor, akkor nehezen kritizálunk, hatunk másokat, akik ugyancsak beavatkoznak a elveken a hazám támogatott olyan szervezetet, amelyről később felismerték, hogy hát igen, ők valójában egy terrorista szervezet, és az Egyesült Államok politikája is támogatta a módban közvetve az iszlamistákat. Persze volt egy olyan elképzelés, hogy ezzel tudják destabilizálni az Assad a cél vajon szentesíti-e az eszközt, és kritizálhatjuk-e Iránt igazából, vagy Törökországot. Tulajdonképpen a regionális érdekek mentén instrumentalizáljuk ezeket az országokat, vagy mondjuk Oroszországon is ugyanez a helyzet. Hogyha nem egy békés megoldásra törekszünk, akkor ez a nemzetközi jogi elveknek se felel meg. Ez az első észrevételem. A második, hogyha szeretnénk demokráciáról, jogállamiságról, e felé haladásról beszélni, akkor a népek szuverenitását is figyelembe eh, kellene venni. Hiszen ez egy szír belső probléma, aminek a megoldására törekedni kellene, de ez eh, nem ránk tartozik alapvetően. Képzeljük el a holnap világát, ahol Kína, India és a különböző hatalmak mind-mind kihasználják a helyzetüket, és elvtelenül cselekszenek a világban. Mi lesz ennek az eredménye? Milyen világ lesz ebből? És gondolkodjunk el, Szíriától egy kicsit eh, elvonatkoztatva most, hogy mi szolgáljuk úgy általában a békét. És ezt most személy szerint én magam mondom, nem a frakcióm nevében, számomra a kurdok rendkívül szimpatikusak, hiszen az iszlámista terrorizmus ellen küzdenek, küzdöttek, és nem külső beavatkozók. Bár lehet, hogy külső támogatásuk is van, de ők egy meglévő nép ott a régión belül. Tehát szeretném az önök véleményét is meghallgatni, hogy a kurdokat támogassuk, avagy ne támogassuk-e. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Köszönöm, Schaffhauser úr. Nincs további megjegyzés. Akkor végül is elég sok politikai nézet tükröződik az önhöz feltett kérdésekben, illetve megjegyzésekben. E, megadom a szót, hogy válaszoljon ezekre. Köszönöm szépen az összes kérdést, igyekszem ezekre a legjobb tudásom szerint válaszolni, legjobb pillanatnyi tudásom szerint. Ami a kurdok szerepét illeti eh, Raka eh, bukásában, elfoglalásában, ugye eh, jelentős szerepet játszottak, ez tagadhatatlan. Természetesen Rakkát a szír demokratikus erők, az SDF foglalta el, de az ő ernyőjük alatt működött tevékenységet a szírai arab koalíció, akik a térségben küzdő arabok, illetve a kurdok egyes szervezete is és talán érdekes is, hogy sokkal jobban tudtak együtt dolgozni, mint, mint együttműködni, mint gondoltuk. És ez jó hír, mert ez az együttműködés, ugye a kelet-szírei letelepült törzsek látták, hogy ez a két erő összefog a Daesh ellen, és ugye az a rezsim erőinek maradványai is jelen vannak a térségben. Tehát tulajdonképpen ez az együttműködés, ez jó hír. Kérdés, hogy ezt a politikai fegyelmet meg tudják-e majd tartani, ezt a közös ernyő alatt tevékenykedést sem tudják tartani, mert hogy úgy gondolom, hogyha a közös ellenséget, az ISIS-t sikerül leküzdeni, akkor mind, minden szervezet valószínűleg újra fogja újra meg fogja határozni a prioritásait, és lehet, hogy ez az egység fölbomlik. Ezeknek a térségeknek a stabilizálása és ezeknek az ereknek a támogatása a választások kiírása lenne ugye a cél, hogy ez mennyi idő alatt valósul meg, az a politikai folyamatok függvénye. Mennyire valóban lehetség, mennyire lehetséges valóban, meg, mennyire van realitás ennek a folyamatnak? Nagyon jó kérdés ez, és ugye én már 17 éve foglalkozom Szíriában, sokkal régebben tevékenykedek a közlekedetem. Nem hiszem, hogy a kormányok túlságosan sokat változtak volna, vagy változnának, akkor változnak, ha muszáj nekik változniuk. Úgy gondolom, hogy nem látom hogy mi lenne az a tényező, ami eh, ráveszi az Assad rezsimet arra, hogy változtasson a politikáján, eh, vagy mi lenne az a tényező, ami az ellenzék eh, politikai hozzáállásán változtatna, hogy kevésbé masszimista követelésekkel lépjenek fel. És úgy gondolom, hogy Stefani Masztura erőfizetése ellenére nem túl sok jó hír van itt. A nemzetközi nyomásgyakorlás az nagyon jól működik és hogyha az Egyesült Államok és Oroszország az EU-val és más felekkel közös álláspontot határoz meg, akkor remélhetőleg el lehet érni valamit, de úgy gondolom, hogy ez sokkal nehezebb lesz, mint, mint gondoltuk. Oroszország szerepe, nos, nem szeretnék az Orosz Szövetség nevében beszélni, de két megjegyzést tudok tenni, hogyha külügyi, eh, külügyminiszterekkel egyeztetünk és az emberekkel, akkor nagyon észszerűen fogalmaznak, ismerik a témát, és eh, szívesen meghívnám őket eh, húsügetés, hús sütögetésre a, otthonra magamhoz, nagyon kedves emberek, ugyanakkor ha megnézzük a álláspontot, akár a katonai fellépés is előfordulhat. Tehát az orosz álláspont nem monolitikus, egységes álláspont, nem tudjuk, hogy pontosan milyen eredményre törekszenek. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy katonai győzelemre törnek, és ezt diplomatikus, diplomáciai győzelemként szeretnék marketingelni Eh, vannak spekulációk arról, hogy szeretnék a támogatásokat szépen lassan megszüntetni fokozatosan. Eh, eh, Putyin elnök jövő tavasszal újra választások elé néz, ennek tükrében lehet, hogy a folyamatos kivonulás lenne a céljuk. Hogy tudjuk az újabb katasztrófát megelőzni az Európai Unió részére? Úgy gondolom, hogy egyetlen lehetőség van mindenféle elméletek ellenére, úgy gondolom, hogy egyszerűen tanulnunk kell a történelmből. Az Egyesült Államok szíriai politikája katasztrófa volt az Obama, rezsim, az Obama elnökség alatt. Ezt nem politikai álláspontként fogalmazom meg de egy kivérszetett országban gyakorlatilag kitört a kétségbeesés miatt a különböző politikai csoportosítások közötti kétségbeesett harc kaotikus formában, és hát látjuk, hogy ez milyen szinten megkérdőjelezte azt, hogy az európai biztonság mellett valóban mennyire elkötelezett az Egyesült Államok. Ami a Törökország szerepét illeti, ugye mindannyian láttuk a videót, ahogy az Idlib tartományba bevonulnak a török alakulatok, gyakran az Alkaidával szövetséges egységek kíséretében. Nos, a törökök szerepe furcsa, valóban közvetítenek bizonyos térségekben, elég kifinomult játszmát űznek, a közvetlen török kormány támogatást nem látom, hogy lenne, nem hiszem, hogy ez politikai szinten eldöntött támogatási gyakorlat lenne a törökök részéről. Ugyanakkor az úgy tűnik, hogy az Assad megbuktatásának célja egy kicsit most hátrébb sorolódott a napirendjükön és azzal, hogy a Kreml nagyobb szerepet vállal, az oroszok nagyobb szerepet vállalnak, ezzel a törökök prioritása inkább az lehet, hogy bizonyos szervezeteket, például a kurdok szervezeteit jobban kontrollálják, és politikai rendezést érjenek el részben az oroszok együttműködésével. Hogy haladunk ebből a helyzetből előre, hát erről sokan beszélnek, az elmúlt néhány hónapban érdekes változások voltak, mindenki romhamaznak látja Szíriát, rengeteg embert elűztek, és rengeteg az akna. Ugyanakkor egyre inkább, egyre többen, például Kína is már az újraépítési üzletre gondol, ugyanakkor senki nem akar fizetni ezért. Az biztos, hogy az ENSZ nem fog fizetni egy olyan ország újraépítését nem fogja finanszírozni, amelyet az Orosz Federáció, az Assad rezsim együtt pusztított el. Úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok jelenlegi pénzügyi lehetőségei biztosan nem teszik ezt lehetővé. E, és nagyon sok európai ország is így áll, nem hiszem, hogy túlságosan sok olyan e, ország vagy nemzetközi szervezet lenne, amely az új építést e, könnyen finanszírozná. Nos, további kérdések. Nagyon sokan úgy érezték, hogy a háborús bűnök kérdésének fölvetése, ha azt elkapkodjuk, akkor, akkor ez akadályozhatna politikai folyamatokat, és ez valós megfontolás, hiszen amikor szeretnék valakit meggyőzni arról, hogy hagyja el az országot, nem biztos, hogy jó ötlet, hogy a háborús bűnökkel kapcsolatos vádakat kezdjük el megetni. Ugyanakkor, ahogy folytatódik a brutalitás, különösen civil áldozatok száma egyre nagyobb, bizony egyre nagyobb eh, az a nyomás, hogy a háborús bűnökkel kapcsolatos dossziék eh, lassan az asztalra kerüljenek. De itt vannak további komplikációs tényezők is. Nagyon sok nemzetközi szervezet eh, lépett már fön, föl Szírián belül, és emiatt tulajdonképpen ezeknek a tevékenységnek a kivizsgálása az ország határain túlra nyúlhat, de számos orsz, szomszédos országot is érinthet. Fontos lehet természetesen, hogy az elszámoltathatóság elve megvalósuljon, de sokan szeretnék, hogy a helyzetet visszaállítanak, visszapörgetnék oda, ahol korábban állt a helyzet de hát ez, ez hiú remény. És ha ezt beismerjük, akkor, akkor valószínűleg könnyebben tudunk előrelépni, de ezt ráhagyom a jogi szakértőkre ennek az átgondolását. Mit várhatunk az Egyesült Államoktól, és különösen a szírai téttel kapcsolatban az Assad rezsim és az orosz légi tevékenységekkel kapcsolatban. Nos, az Assadot támogató erők tulajdonképpen olyan területeket foglalnak el, amelyeket korábban többek között az, az iszlám állam foglalt el. Ez azonban azt mutatja, hogy tulajdonképpen itt egyfajta mozaikot látunk, amely az ISIS-szel szemben, az ISIS-szel, az, az iszlám állammal szemben hatékony lehetett, de itt nem csak, de itt ugye az iszlám állam közben orosz zsoldosokat is fogjul ejtett. Szíria alapvetően szuni arab területe, nem tudjuk, hogy a rezsim és annak erői, hogy milyen rendezést tudnak itt elképzelni, mit várhatunk az USA-tól. Hmm. Az USA és az orosz államszövetség, illetve iráni szívek közötti feszültségek igazándiban Hansek Jun bombázása után romlott meg a viszony tulajdonképpen, vagy fokozott a feszültség, amikor Trump elnök utat is a, a, a támadásra. elég sok amerikai légicsapás érte ezt a térséget akkor, és le is lőtt az Egyesült Államok egy amerikai eh, repülő, egy, bocsánat, egy rendőrséges eh, repülőgépet. Eh, Azóta sikerült Kelet-Szíriában egy a konfliktusokat enyhítő megalapodásra jutni, Nem jó dolog a második világháborús példákat előhúzni, de tulajdonképpen ugye keletre jöttek az oroszok az irániak nyugatról, és amikor az oroszok átlépték a folyót, akkor a két erő közvetlen kontaktusba került egymással, és ennek voltak veszélyei és remélem, hogy annak, hogy részletekbe mennék, hogy az oroszok és az amerikaiak együttműködése eddig meglehetősen eredményes volt a konfliktusok ellenőrzésében, és bízok abban, hogy ez nem fog ez a helyzet romlani. A libanoni elnök lemondása valóban meglepő volt, nem, még mindig gondolkodom, hogy mi is történhetett Eh, a libanoni állam és eh, a Hezbollah eh, politikai játéktere brutálisan lecsökkent, és a szunni arab támogatás ugyancsak szűkül, és ez nem jó hír a jelenlegi Hezbollah-Irán-izraeli viszonyrendszerben, ideértve a szíriai hadszínteret is. Tehát úgy gondolom, hogy itt lehetnek olyan feszültségek, amelyeket könnyen föl lehet fújni. Az izraelieknek egyre inkább elfogadhatatlan ez a helyzet, és egyre többször mondják, hogy az érdekeket meg fogják védeni, és ez nem is meglepő. Ami pedig az ENSZ szerepét és a szuverenitás kérdését illeti, ez egy izgalmas kérdés, hiszen a különböző felek más-más módon erre hivatkozva léptek fel a szíriai határon. Az ugye Obama elnök döntése alapján úgy döntött, hogy nem avatkozik be a szír helyzetbe az emberi jogok okán. Viszont az iszlám állam ellen egy 51-es szikre való hivatkozással fellépett az iraki köztársaságban. Mi, az USA, és önök közül is sokan, akik támogatták a koalíciót, aktívak azért aktívak Szíriában, mert Assad elvesztette a területe ellenőrzési, feletti ellenőrzését, és a szomszédországok mind kérik, hogy jöjjünk, segítsünk őket, hogy a területet átvevő szervezetet üssük ki a nyerekből. Ugyanakkor ez a szervezet csak gyengülőben van, és ilyen módon ez egy nagy kérdéssel lesz a jövőnek, hogyan lépünk fel. Az Egyesült Államok a nemzetközi szerződések alapján, de saját uh, jogkörében is fellép Szíriában. A 2001. szeptember 11-i után, után hozott törvényekre hivatkozva lép fel. De sok szereplő van, akik továbbra is ö, uh, keverik a kártyákat Szíriában, többek között a szomszédországokból sokan. Szíria uh, meghaladta, a szíriai konfliktus meghaladta határokat. Vagy egy megbízhatóbb és inkluzívabb damaszkuszi kormányra van szükség, vagy pedig egy fragmentált Szíria jön létre, amely nem tudja megteremteni azt a stabilitást, amelyet mindenki látni szeretne. Tehát ez egy nyitott kérdés, hogy merre fejlődik a dolog tovább. Ami pedig az Assad rezsim, mert a vonatkozó kérdést illeti, ez belső kérdés vagy sem. Igen, a genfi tárgyalások is szólnak például a választások kiírásáról, vagy az alkotmány módosításáról, de azt hiszem, hogy mindenki megérti, hogy ezen folyamat van az USA és az európai államok fellépése az alapján dől el, hogy a szír kormány hogyan viseltetik a lakossága és a szomszéd államok irányában. Így tehát az USA és Szíria nagyon más irányban gondolkoznak a jövőről. Az USA szempontjából fontos kiemelnünk, hogy az USA befolyása Szíriában soha nem volt túl nagy soha nem volt az USA szövetségese, a Szír Arab Köztársaság vélhetőleg nem is lesz a szövetségese, de Szíriának földrajzi jelentősége van. Voltak éppen, tehát bármi is történik a közel-keleten, Szíria kisugárzik, a Szíriában történő események kisugároznak. Voltak éppen forgatókorong szerepet játszik Szíria. Éppen ezért kihatással van a kormányzásra. A demokráciáról nem beszélek, én támogatom a demokrácia ügyét, akár az USA-ban, akár a egész földön, de látni kell, hogy nem mindenhol működik a demokrácia, de mindenképpen egy békésebb és reprezentatív kormány kell támogatnunk, és bizony a jelenlegi kormányzat ez nem, nem tekinthető ilyennek, átmeneti megoldások vannak, fél sütető megoldásokkal, félkész megoldásokkal, minden fél kívülről is be akar, akadály, akar avatkozni a konfliktusba. Mi ugyanakkor sokkal inkább a rendet, sokan a rendet a stabilitás fölé helyezik az oroszokat a nyugatiaktól, vagy az oroszokat az amerikaiaktól éppen az különbözteti talán meg, hogy az USA számára először is a stabilitás áll első helyen, azután a második helyen áll a rend. Az oroszok pedig a rendet tartják legfontosabbnak, és utána a stabilitást. Lehet, hogy mindketten témedünk, ugyanakkor lehet, hogy a középuton kell -e két érdeknek összetalálkoznia. De hogyha visszatérünk a múlt hibáihoz, akkor ismét olyan fekete lukokba lapátoljuk majd a milliárdokat, mint Szíria, beszámíthatatlan döntéshozók zsebét gazdagítjuk, és nem lesz elszámoltható a rendszer. Az elszámoltathatósággal ugyanakkor pedig a szomszédságunkban lévő problémákat is jobban meg tudnánk oldani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy ilyen átfogóan válaszolta meg Tabler úr a kérdéseinket. A külügyi szakbizottság képviselőinek kérdéseit. Mint hogy még van egy pár percünk, éppen ezért kérdezem, hogy kérje még bárki a szót, Bostinár úr? Nem, nem kérim. Charles Tenök, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány kérdésem van. Öt évvel ezelőtt, több mint öt évvel ezelőtt, lehet, hogy nagyon naívan, azt gondoltam, hogy érdemes volna egy repülési telemi zónát kihirdítni Szíria fölött. Értem, hogy katonailag ezt nem lehetett megoldani. Többek között Assad légi védelmi, légvédelmi rakétarendszerének ki, kifinomult volt amiatt, és hogy senki nem rendelkezett azzal a katonai erővel, hogy ez biztosítsa, de ugyanakkor sok ellentmondó véleményt hallottam erről a kérdésről. Mit gondol, meg lehetette volna, létre lehetett volna hozni ezt a zónát, és nem lehetette volna sok százezer ember életét megmenteni, ráadásul a dzsihadisták sem jutottak volna szerephez. Én a kurd Kurdisztán barátainak körének az elnöke vagyok, és nagyon aggaszt mindaz, ami a függetlenségi népszavazás kapcsán történt. A síta milíciák és a bagdadi kormány is Kirkuk bevételére tör. Úgy gondolom, hogyha a ISIS-t legyőzi Assad, akkor a Amerika természetes szövetségesei a kurdok ellen fog fordulni. Mit lehet tehát itt tenni? Hogyan lehet biztosítani a saját államhoz való jogukat, <clears throat> és hogyan lehet nyomást gyakorolni Assadra annak érdekében, hogy a kurd régiók fejlődését és önállóságát biztosítani lehessen. Köszönjük Charles Fronty Frontyúr, köszönöm szépen. Korábban felvetett egy kérdést Barack Obama politikája kapcsán, szíriai politikája kapcsán, erre szeretnék visszatérni. Ha nem is mondta azt, hogy katasztrofális volt ez a politika, de erre gondolt legalábbis. Gondolom, a red line politikára utalt, tehát hogy ez a vörös vonal, amelyet, hogyha átlép Assad, akkor büntetést kap, és utána ez nem történt meg. De kérdezem, hogy mit tehetett volna Obama annó? Tudom, hogy ez a fenyegetés nem volt hatékony, de mit tehetett volna Obama a vegyi fegyverek kapcsán és Assad ellenében? figyelembe véve, hogy az amerikaiak beleuntak abba, fáradtak volna abba, hogy a közel-keleten egy háborúba bonyolódjanak be. Irakból ugye kivonultak, Afganisztánban nem sikerült áttörést elérniük, tehát milyen lehetősége lett volna Obamának annó Domini? Köszönöm, Freund úr, kérje még más a szót. Úgy tűnik, hogy nem. Akkor megadjuk önnek, Tabler úr, a szót. Köszönöm szépen. Nem tudom, jövőbe tekintek, vagy a múltba tekintő kristálygolyóba, vagy a jövőbe tekintek, nem tudom. Szóval a no kapcsán. A repülési zón, tilalmi zóna kihirdetés és betartása megmentett volna sok ember életét. Az orosz intervenció előtt is a szír légierő kórházakat, iskolákat lőtt rommá, tehát a repülési tilalmi zóna segített volna. De hát eh, ennek a megvalósítása két probléma üt, problémába ütközött volna. Az egyik a politikai környezet a ellenzéki térségben egyre fragmentáltabbá vált. Nem meglepő ez, hogy milyen megosztottság volt az ellenzéki erők között, eh, és milyen katonai erővel rendelkezett az ISIS. Egy ilyen no-fly zóna legalábbis segítette volna humanitárius munkát, és segíthette volna a politikai folyamatot. Én soha nem gondoltam, hogy az egész szíriai háború megoldható volna. Irakból megtanulhattuk, hogy egy más ország problémáját kívülről megoldani igen-igen nehéz. Főleg az usa de nem csak az USA-nak, de egy-két területen lett erre volna lehetőség, és működötte volna ez a zóna. Hogy befolyásolta volna a háború végkimenetelét, ezt nem tudom. De hát eh, sajnos nem el mellett döntött az USA adminisztrációja. Azt azonban tudjuk, hogy az általunk követett, és most Washington által követett politikáról, Obama politikájáról beszélek, vezetett ebbe a jelenlegi helyzetbe. Az usa az usa igenis felelősség terheli ebben a kérdésben. Nem csak a humanitárius helyzet kérdésében, hanem abban is, hogy az ISIS hogyan tud tért, tudott tért nyerni, gyakran persze az alkaida kárára a térségben. A felkelés elején, most amerikai értelemben beszélek, a felkelés kezdete óta az USA által terroristának nevezett szervezetek minden területen megerősödtek. Tehát most helyettesítő háborúnak nevezzük, vagy regionális, vagy polgárháborúnak nevezzük, teljesen mindegy, de végeredménye az, hogy egyrészt a szíriaiak élete katasztrofálisabb, másrészt a terrorszervezetek megerősödtek. Ami pedig a kurdok szerepét illeti. Az egyik fő probléma, vagy az egyik fő kritika, amely az USA politikáját illeti, a szíriai demokratikus erők el melletti elköteleződését illeti. Ennek több oka van ennek a hiányosságnak. Törökország NATO tag, az USA elkötelezett partnere Törökországnak. Törökország egy igazi Törökországgal kapcsolat egy igazi külpolitikai tőkét jelent és a kurd munkapárt tól a kurd szervezetek nem kellőképpen hasonlott, határozottak el, tehát az SDF-et az USA támogatja, de próbál a PKK okán figyelemmel lenni Törökország érzékenységeire is. Nem akarja elveszíteni Oroszország javára a Törökországgal való kapcsolatot. Az USA úgy gondolom, hogy az SDF-et a jövőben is támogatni fogja. Ami pedig a politikai szempontokat illeti, ez egy picit bonyolultabb kérdés. Hiszen a kurd emberek, a eh, kurd népesség is különböző frakciókba oszlik, különböző képviseletekkel rendelkezik. A leg a kurd politika legnagyobb nehézsége az amerikai legóba való beilleszthetőségének hiánya éppen a VPG-kben rendelkezik. Az ideológiájuk nehezen elfogadható. Tehát itt a politikai együttműködés korlátozott. De persze az iszlám állam elleni harcát az USA támogatta ennek a szervezetnek. Ráadásul ugyanakkor az SDF területeibe is behatolnak most már, ami pedig Assad helyzetét illeti. Assad, mint bárki más is a régióban, a ö, um, mézes madzag um, és a um, fenyegetés uh, szakpolitikai mixére válaszol a legjobban, mint bárki más is a régióban. Tudom, hogy ez közhely. Ugyanakkor mi a USA részéről vagy csak csalogatunk, vagy csak mézes madzagot nyújtunk, vagy csak büntetéseket szabunk ki, de nem kellőképpen kapcsoljuk össze az ösztönzők és a fenyegetések, vagy a büntetések politikáját. Tehát úgy gondolom, hogy a külpolitika és a hadászati politika szerszámos ládájának mindig csak az egyik oldalából használjuk a szerszámokat, nem használjuk a politika mixet. Látni kell persze, hogy Szíria kérdés az Iránhoz fűződő USA kapcsolatokkal is összefügg. Az ISIS elleni harc új fázisába fog lépni, és ez kihat majd a teljes politikára Irán irányában, illetve Szíria és Törökország irányában. Aztán Obama redline politikát ilyet illeti. Több olyan pillanat volt a háború során, amelyek politikai nehézséghez vezettek. Már a redline kijelentés előtt is Obama 2011 nyarán hozott egy döntést, hogy nem fegyverzi fel a szír ellenzéket a szabad szír hadsereget, ekkor így hívták. Ugyanakkor nem tettük lehetővé azt, hogy a területi szövetségeseink ezt megtegyék helyettünk. Itt el, elkerültünk a tárgyalóasztaltól kvázi, és aztán öm, akkor kerültünk vissza, akkor váltunk ismét szereplővé, amikor a finanszírozás kérdése merült föl, és ennek a finanszírozásnak egy része a szélsőségesek kezébe került. Az USA és az Európa szerinti szélsőségi szervezetek kezébe került ez a támogatási pénz. Erre bizony számítani kellett volna a régió sajátossága okán. Volt itt még egy döntés az Obama adminisztráció régéről, mégpedig e, e, red line meghatározása tekintetében. Ez egy nagyon rossz döntésnek bizonyult, hiszen miután Obama elmondta, hogy ez 2011. augusztusában, ha jól emlékszem, hogy ez az átléphetetlen vörös határ az Assad, Assad az USA hírszerzés alapján vegyi anyagot, vegyi um, alacsony koncentrációjú vegyi fegyvereket vedett be, és ezzel kezdte provokálni az USA-t. Szóval 2013 márciusában az Obama adminisztráció szóvivője ki kellett, hogy mondja, hogy átlépték a vörös vonalat. Tehát már 2013 márciusa és 2011 augusztusa között nem tudom, hogy és 2011 augusztusa között az elnök miért nem készítette fel a közvéleményt arra, hogy megértsék, hogy mit jelent az, hogy átlépték a vörös határvonalat. Sok magyarázat van ennek. Vannak, akik azt mondják, hogy az Iránnal való tárgyalás sorsa határozta meg ezt a késlekedést, mások katonai okra hivatkoznak. Minden esetre ezzel az USA elveszítette a háború befolyásolására vonatkozó lehetőségét. És az szövetségeseink azt látták, hogy az USA a szerződésben foglalt kötelezettségeinek, vagy pedig a kijelentéseinek nem tesz eleget. Ez negatív kihatással volt ránk. Érdekes módon aztán Trump elnöksége alatt érvé, szereztek érvényest a Trump adminisztrációnak, a Trump adminisztráció során érvényesítették ezt, és ez nem csak Szíriában, hanem máshol is érvényesül. Ez meghökkentő, de így van. A Szorin szíriai bevetésem után ugye a szíri hatóságok megegyeztek abba, hogy az oroszok segítségével megsemmisítik a, a készleteiket, de ez nem történt meg, és ekkor történt a katonai támadás. Most viszont valóban érvényt szereznek ennek a bizonyos vörös határból eredő kötelezettségnek, de hogy ez most megoldja a kémiai fenyegetettséget, azt nem tudom. Az USA soha nem tudta volna befejezni szír szírháborút, de hát legalábbis befolyásolhatta volna ennek a kimenetelét, de sok hibát követtünk el. Thank you. Köszönöm. Kollégák, Nincs további észrevétel, úgy látom. Köszönöm szépen Tédler úrnak, hogy eljött ide délután az afetülésre. Azt gondolom, hogy nagyon értékes információkat hallhattunk öntől. Ön az egyik vezető, ön Szíria szakértő. Sok sikert a jövőre nézve a munkájához. Kedves kollégák, javaslom, hogy tartsunk egy rövid szünetet, 15 perceset, negyed hatig, amikor is a közös kül- és biztonságpolitikáról eh, fogunk majd szavazni.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 Hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák, térjünk rá a hetes napi rendi pontunkra. Kérném, hogy mindenki foglaljon helyet. És akik nem akarnak részt venni az ülésünknek a következő szakaszában, kérem, hogy hagyják el a termet. Úgyhogy hetedik napi rendi pont a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló végrehajtási jelentés tervezete. Az előadó nem kíván hozzászólni, úgyhogy rátérhetünk a szavazásra. Natur. Köszönöm, elnök úr. Nos, egy szóbeli módosító javaslatom van a 249-es eh, kapcsán a kolumbiai helyzetről. Nem csak a békefolyamat támogatásáról van szó Kolumbiában, hanem a fárk finanszírozását helyettesíteni kell saját támogatással az áldozatok javára, hiszen a kábítószer kereskedelem a fő finanszírozási e, forrás, és hogyha átveszük a pénzek helyét, akkor hozzájutunk az ezzel kapcsolatos információkhoz. Tehát ki kell fogni a szelet a vitorlájukból. A kolumbiaiak jövője és a e, térség stabilitása szempontjából nagyon fontos helyzetről van szó. A kábítószer kereskedelem és csempészet hasznát el kell venni a fáktól, és a rászorulókat közben segíteni kell. Fel kell deríteni a kartel hálózatot, és meg kell szüntetni, fel kell számolni. Ez a szóbeli módosítom. Köszönöm. Well. As... Nos, ahogy önök is tudják, én nagyon szeretem a meglepetéseket. Most igyekszem a legjobbat kihozni ebből a helyzetből. Elnézést. Nos, Nártúrral én beszéltem erről, és az eredeti módosító indítványához képest abból én tudtam támogatni azt a mondatot, hogy újra hangsúlyozza a kolumbiai béke folyamat mögötti támogatást a kolumbiaiak jövője és a stabilizáció érdekében a régióban. Ezt a részt én támogattam. Azt is tudom támogatni, hogy az Európai Parlament követeli, hogy a FARC kábítószerkereskedelemből származó javait kobozzák el, és a konfliktus áldozata javára fordítsák. Nem tetszik ez az eljárás, de a tartalmat támogatom. Ez így elfogadható? Rendben. Akkor ez a 13A kompromisszum szövegéhez kerül. Köszönöm a megértést. SND, ECR, liberálisok, természetesen. Akkor tovább léphetünk vagyis elkezdhetjük a szavazást. Egyes kompromisszum mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellettem ellene tartózkodók, elfogadtuk. Rátérünk a 35-ös módosítóra mellette ellene kitartózkodik, ellenőrizzük bemelegítésként elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28-8 arányban elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Négyes kompromisszum, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Következik a 95-ös módosító indítvány két részben. Első rész mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Ellenőrizzük? Rendben. Első rész elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. A második rész kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 113-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 7A kompromisszum, és szóbeli módosítás, az egy első szóbeli módosító mellette kiszavaz, ellene ki tartózkodik? Elfogadtuk? Igen, elfogadtuk. Akkor következik a 135-ös mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 136 mellette ellene ki tartózkodik, elutasítottuk. 142 mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük. Tehát megnyitom a szavazást a 142-es módosító indítványról. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. következik, a tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette nem, elnézést. 222-es Fautman módosító mellette ellene tartózkodok, Elutasítottuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. es Lőzing asszony mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 226 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 227 mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Megnyitom a szavazást a 227-es módosító indítványról. Lezárom a szavazást. Na hát, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Most következik a 242-es módosító, Falkman asszonyé mellette, ellene, kitartózkodik, ellenőrizzük. 242-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a 13-as kompromisszum és egy szóbeli módosító. Kiszavaz mellette, ellene, kik a tartózkodók, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene kitartózkodik. Elfogadtuk. 14A módosító mellette ellene tartózkodok, Elfogadtuk. 264-es Meszerics úrtól mellette ellene tartózkodok, Elfogadtuk. 266-os okafogyott, 262-es Preda mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 299-es módosító mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 20-as kompromisszum, nem, 336-os lőzing módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 338 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 341 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette ellene ki tartózkodik. Ellenőrizzük ezt. Tehát 21-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Rendben. Következik a 22-es kompromisszum. Mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. Következik a 377-es módosító mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. Preambulum 1-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kettes preambulum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Rendben, tehát a kettes preambulum bekezdés, megnyitom a szavazást három kolléga még hiányzik, még kettő nem adta le a szavazatát, már csak egy. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Helyes. Négyes preambulum mellette? Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. a 20-as kompromisszum elfogadására tekintettel a Költségvetési Bizottság véleményéről nem szükséges szavazni, elektronikusan szavazunk a módosított jelentéstervezetről, megnyitom a szavazást. Egy kolléga nem szavazott meg. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk a jelentéstervezetet. Most rátérünk a Lőzing asszony, kérem szépen. A frakció nevében egy kisebbségi jelentést állítottunk össze, és a e, titkárságnak megküldtük. Lőzing asszony, köszönöm. Következik az éves jelentés a közös biztonság és védelmi politika végrehajtásáról Gáler úr jelentése kíván hozzáfűzni valamit. Nem, akkor rátérhetünk minden további nélkül a szavazásra. So we come... Tehát következik az egyes kompromisszum, ki szavaz mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 17 ös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk.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 következik. A 37-es módosító Lőzing hogy mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 38 két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 39-es Picula képviselői mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk következik, a 49-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 51-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. 4-es kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 63-as módosító következik két részben. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók szintén elfogadtuk. Hatos kompromisszum, kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. És ennek az elfogadás esetén következik a kettes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas szóbeli mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 83-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 84-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik a 94-es, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 95-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 96-os mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 99 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 97-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk százas módosító mellette ellene tartózkodók. Elutasítottuk. 98-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. A 101-es és 103-as egyben mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 102-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 104-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 114-es két részben következik. Egy, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük ezt. Tehát a 114 második részéről megnyitom a szavazást és most le is zárom a szavazást. Elutasítottuk. 115 mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 116 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 117 mellette, ellene kitartózkodik. Ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást a 117-es módosító indítványról. Le is zárom. Elutasítottuk. 118-as mellette ellene. Ki Elfogadtuk. 119-es mellette ellene Tartózkodó. elutasítottuk. Tízes kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk. Rátérünk a 120 109-ese mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. 130 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 132 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 183 kiesik, 131 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, 133 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 11-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 141-esre írunk rá, és 142-esre. 142-es módosítók mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. 143-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 144 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 146 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 147 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 145 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 148 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 149 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 150 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 151 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 152 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 153 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 154 151-től 157-ig mellette ellene tartózkodók elutasítottuk 158-tól 163-ig mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 164 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 165 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, ugrunk a 13-as kompromisszumra mellett ellene elfogadtuk. 183, 184-es, 185-ös mellett ellen tartózkodók elutasítottuk, 187-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 186-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 198-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 199-200 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 201-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 202-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 204-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 203-as mellette, ellene tartózkodók el... ellenőrizik a 203-ast elektronikusan. A szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 205-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 206, 7, 8 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk 209 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 210 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Ugrunk a 219-es módosítóra mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 220 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 221-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 222 mellette, ellene tartózkodok, elutasít, elfogadtuk, 223-as mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, 224-es két részben első rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, második rész mellette, ellene ugyancsak elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Ugrunk a 237-es módosítóra mellette, ellene tartózkodók elutasítók, es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 237-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 236-os mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 239-es mellette, milyen nagy kár, hogy a 232-es kiesik, ez egy kiváló módosító volt. 240 mellette ellenhet tartózkodók, elutasítottuk. 241-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 242-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 243-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 244-es mellette, ellette tartózkodók elutasítottuk 245-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 246 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 247-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 248-as mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk 249-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk 250-es mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk 252-es mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk 251-es mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk 253-as mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk 255 es mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk 256-os mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 254-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 257-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 17-es kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 266-os mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 18-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 279-es módosítóra térünk rá, mellette, Peitúr módosítója ellene, tartózkodók, elfogadtuk 280-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk 281-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 282-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk, 283-as mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk, 284-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk, 19-es kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 286-os módosító mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk, rátérünk a preambulum bekezdésekre, 1-es, mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk, hatos mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, kilences mellette ellette tartózkodtak, elfogadtuk, tízes mellette, ellene tartózkodtak, elfogadtuk, ötös számú módos, szóbeli módosító mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Most pedig, ha jól látom, a végszavazásra kerülésre módosított jelentése kapcsolatban a szavazásgéppel megnyitom. A szavazást lezárom. A szavazást a jelentést elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Lőzink asszonynak adom meg a szót. My group has... Frakcióm kisebbségi jelentést eh, írt, fogalmazott meg, és már be is nyújtotta a titkárság részére. Vielen Dank, Frau Lösing. Köszönöm, Lőzing asszony. Akkor rátérünk 9-es napirendi pontra, a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozása is. Először is szeretném megadni a szót jelentéstevőnknek röviden, Arnaud Danjean képviselőnek, hogy számoljon be az intézmény közi tárgyalásokról, amelyek nagy örömet jelentenek mindannyian számára. Köszönöm, én akkor röviden csak annyit, hogy a két igényünk, ami a trilógusban megfogalmazódott, megkapta a támogatást, tehát elégedettek vagyunk. Ragaszkodtunk hozzájuk, és elértük a kívánt eredményt. A parlament álláspontja érvényesült a közös nyilatkozat formájában. A három intézmény, a parlament, a bizottság és a tanács egyhangulag nyilatkozott a az együttműködés és a fejlesztési eh, támogatásoknak a biztonsági és eh, védelmi eh, politika érdekében való felhasználásáról. Tehát köszönöm a frakciónak a bizalmat, nagyon elégedettek lehetünk az eredménye. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszöntet mondani a kiváló jelentéstevői munkájáért. Nagyon nehéz dosszié volt ez, de nagyszerű tárgyalásokat folytatunk, különösen a tanácssal. Nos, tudunk ezek szerint szavazni, senkinek nincs mondani valója, akkor a szavazást gépen megnyitom. hatból harminc hatan szavaztak, a szavazást lezárom. 27 7 arányban elfogadtuk. A plenáris szavazása november 29-30-én kerül sor, előtte decemberben egy tanácsülés lesz. Ezzel rátérünk a nap, 15 napi pontra egyéb kérdések nincsen egyéb kérdés, akkor november 13-án fél nyolckor találkozunk Strasbourgban, az ülést lezárom, mindenkinek szép estét kívánok!